Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkát. A tárgyalások folytak a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők, a frakciók és mások között, és azt hiszem, hogy ahogy tegnap délután ezt terveztük, be is tudjuk fejezni a szavazást ma délelőtt. Nem hiszem, hogy mindenben meg tudtak egyezni a kollégák, de azért a szavazás lehetővé teszi, hogy többséggel döntsünk. Mint ahogy tegnap terveztük, e, olyan szavazással javaslom kezdeni, amely nem a költségvetésről való, hanem a második olvasatban való javaslattervezetünk mög egy határozatról, amely az Európai Beruházási Bank hitelein, hitelgaranciáról szól az Európai Unión kívül Ivalo, Ivailo Kalfin a jelentéstevő, sajnos nem tud jelen lenni, hiszen országa nemzeti politikájában aktívan részt vesz most. De emlékeznek rá, hogy többször beszéltünk erről, és több háromoldalú nehéz tárgyalást folytattunk, de azért konstruktívak voltak, amelyek pozitív eredményeket hoztak az Európai Parlament és a Tanácsa való tárgyalás során. Politikai megállapodás történt, és most egyetlen szavazattal meg kell erősítenünk eh, a küldöttségnek a mandátumát. Tehát akkor a Költségvetési Bizottságnak eh, most, nál most szavazásra bocsátom ezt a határozattervezetet. Ki szavaz mellette? Salvador, a favor ellene. 1, kettő, három, tartózkodás, köszönöm. Tehát ezt az ajánlást elfogadtuk. Nos, innentől kezdve kezdődik a költségvetési módosításoknak a nagy füzete, és ahogy ebben megegyeztünk, most a 149. oldaltól kezdjük, amelyik a 3B fejezet tételtől kezdődik. Mindenkinek megvan a szavazós listája és az elektronikus kártyája, mert sokat fogunk elektronikusan szavazni. Nos, tehát akkor 149. oldal, ezek az előkészítő mód, tevékenységek, 41-86-os hartunk, mellette el lett ne elutasítva. 47-57, ezzel kapcsolatban csak megjegyzések vannak, mellette ellene tartózkodás. A zöldek tartózkodnak, elfogadtuk a megjegyzéseket. Következő sor. Két azonos módosító van. 41-89 a jelentéstől mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő sor, kulturális program. 226-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 150. oldalnak a tetején az első módosító 4192 hartunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230 a Kulturális Bizottságtól mellette, a jelentéstevő mellette van, ellene tartózkodás elfogadva. A következő két módosító ugyanilyen számmal rendelkezik. 4905 Haglund. A megjegyzésekről kell szavazni, és azt hallom, hogy az EPP-nek van egy szóbeli módosítója. Nem, még sincs. Nem, nem az EPP-től, hanem a jelentéstevőnőtől van. Mit javasol akkor jelentéstevő asszony. Arról van szó, hogy a training beletűzünk egy szöveget. E poi aggiungiamo anche questa, no? Eh, anche questa aggiungiamo. Anche questo. Devo leggerlo tutto? And uh, another pa- eh, un'altra parte che è allegata. És van egy másik rész is. Felolvashatom ezt is. Egy plusz eh, szöveg szerepel még a javaslatban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 Donc... Köszönöm szépen. Saranno modificati con l'introduzione. Módosítjuk a megjegyzést. A veszélyeztetett eh, nyelvek, eh, mint nevelési módszer szerepel itt, és azt a részt is belefesszük, amit felolvastam. Igen, tehát tulajdonképpen két szóbeli módosításról van szó, amely ugyanahoz a megjegyzéshez kapcsolódik. És ez a két módosító két különböző szempontból foglalkozik a kérdéssel. Együtt lehet róla szavazni? Nem. Jó. Első szóbeli módosító. Use of endangered languages of education made media. Mellette? Ellene? tartózkodás. Tehát ezt az első részt elfogadtuk. Második rész. These appropriations should be devoted. Mellette. Ellene. No, akkor felébresztjük az elektronikus gépezetet. Megnyitom a szavazást. 32-en vannak jelen, akiknek kártyája is van. Szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 16 ellene. Tehát a második részt nem fogadtuk el. Aztán European Heritage Label, tehát az Európai Örökség címke. Ez egy kísérleti projekt. 4193 92 Hartongtól. Ez a média 2000. Ez akkor mégis a 493 as ez egy kísérleti projekt. Zsável úr még alszik. Nos, tehát 4193 Hartong mellette ellene tartózkodás elutasítva tehát akkor a 4600 is. 4195 média mondusz hartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231 mellette ellene ellene szocialisták Zizin Dafür. Jó, tartózkodás és a Dafür győz. Nos, tehát akkor a 231-et elfogadtuk. Most akkor jönnek a Special Annual Events, tehát a különleges éves események. Nos, van egy kompromisszumos módosító, amely Nyolc módosítót fog össze a számokat illetően. Nem? Nem, mindent lefed. Tehát akkor az egész sor a számokkal kapcsolatban van egy kompromisszumos módosító. És a számok alapján, amelyek 1 millió 500 ezer kötelezettségvállalás, és 2 millió 700 ezer ki, kiadások, költségek. Hodmanis úr nyugtalankodik, tehát milliókról van szó. Igen? Jó. Mellette számokról szavazunk, kompromisszumos számokról. Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Tehát akkor a számokban egyetértünk. Nos, akkor ezek után vannak megjegyzések. 60-as. Mellette együtt szavazhatunk a megjegyzésekről is? Jó, rendben, akkor elnézést. Jó. Tehát akkor Egyben szavazunk a megjegyzésekről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a megjegyzéseket. Gratulálunk! Nos, az a Special Annual Events az megvan most akkor, de Zsavel úr közben felébredt. Jó, talán nem aludt. És akkor a 150-es oldalra vissza térünk, mert a 41-92-esről még nem szavaztunk, elfelejtettem, ez Hartong úrnak a meldosítója. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De valóban szavazni kellett róla, úgyhogy köszönöm szépen. Most akkor a 153-as oldal fordítunk, lapozunk, és vannak kísérleti projektek. A Youth in Action programról először azt javaslom, hogy a 174-ről szavazzunk. A jelentéstevő mellette tette le a voksát. Először a számokról szavazunk, aztán a megjegyzésekről mellette, ellene, tartózkodás. Tehát akkor 174-es számait elfogadtuk akkor az összes többi Youth in Action okafogyottá válik. Ezekről nem kell szavazni, de a 174-es megjegyzéséről igen mellette, ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtuk a megjegyzéseket. Következő sor, 238 jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következő sor, 748, a jelentéstevő ellene van, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 239 mellette, a jelentéstevő mellette van, ellene, a konzervatívok, tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. 44-77 a jelentésre ellene van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A multimédia tevékenységek. Először vannak a számokkal kapcsolatos módosítók van egy globális kompromisszum, amely mindent lehetővé tesz. Tehát akkor ez a tartalékokkal kapcsolatos kompromisszum. Nem, az egésszel kapcsolatos. Nos, a jelentéstevő ellenérzése alatt mondom a következőt. 26 millió, 960 millió, és kifizetésekben 24 millió. És 4 millió 500 ezer az a tartalék, mind kifizetésekben, mind kötelezettségvállalásokban. Nos, kiszavaz mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás. Jó, akkor a számok megvannak a tartalékkal együtt. Akkor vannak a megjegyzések, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ugyanazon a többséggel elfogadtuk. Ekkor most következő oldal 156, Information for the Media. Hogyha itt túl megyünk a költségvetés plafonokon, akkor baj van. Ezért a 221 és a két másik, ezekkel nem ért egyet a jelentéstevő mellette, ellene, elutasítva. Akkor a tartalékokról kell szavazni. Nem, nem. Jó, az egész okok fagyottá válik. Jó. Jó, szerettem volna megszavaztatni, de nem baj. Jönnek aztán az kísérleti projektek. Az egyik az Information Outlet, ez a 4602 Vertman asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4286 Geyer, a jelentéstevő ellene van mellette, Geyer úr ellene, mindenki más <laughs> Sajnálom, kedves kolléga, elutasítva. Akkor a 351 megjegyzések, mellette van a de mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jön a következő. 350. Ez egy új sor. Jelentéstevő hogy mit javasol a 350-nel kapcsolatban? Egyben szavazzunk, vagy mi legyen? Nem helyes az, hogy ezt megkettőztük. Blogban is szavazhatunk. Tehát akkor egy. Tehát akkor egyben szavazunk. Ez azt jelenti, hogy a 350-es a 0201-es sor itt maradnak ez, ebben a sorban, aztán lejjebb van a 352. Nem, a második része ennek, hogyha elfogadjuk, akkor az ötös kategóriába kerül. Tehát erről a háromról szavazhatunk egyben, ugye? Mindenki megértette? Én nem értettem, de ha önök értik, akkor minden rendben. Nos, akkor kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás. Tehát akkor döntöttünk róla. A két első módosító ebben a sorban marad, ebben a 3B kategóriában, míg az utolsó az ötös kategóriába kerül. Akkor most a Communicating Europe in Partnership 10.05-ös a Gouye mellette ellene elutasítva. 46.16 Vertman a jelentésevel ellene van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 352 az tartalék. Számokról van szó, és tartalékba tételről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41.99 hartong mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő oldal, 42.00 hartong mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 347 a jelentésnek ellene van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezért a 747-es okafagyottá válik. Van egy kísérleti projekt, a European Civil Society House, Hartung 4205 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán előkészítő tevékenység. A Péter Van Dellen módosított vissza vonták, tehát a 42.03-ról szavazunk, tehát akkor hartunk mellette, ellene, vissza, elutasítva. A következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát akkor a 45-66-os Jutta Haugért elfogadtuk. Következő sor 42.03 hartunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Van Dallen újra eltűnik. Union Action in the Field of Health. Vannak megjegyzések ezekre kapcsolatban Surján Lászlótól, és ez nem tetszik a, a jelentéstevőnek tehát akkor ellene van. Azt hiszem, hogy elektronikusan kell szavaznunk. Tehát akkor a 4769-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 19 ellene. Tehát a Surján úr megjegyzéseit elutasítottuk. 42.04 jön, Hartung, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Újra eltűnik a Van Dellen. 42.04 jön, Hartung, ellen, mellette, ellene, elutasítva. 467 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A zöldtek ő ellene szavaztak, de kisebbségben vannak. Tehát Jutta Haug okafogyottá válik. 43-44 löpás tartalék mellette ellene mindenki más tartózkodás tehát ezt a tartalékot elutasítottuk. Aztán van egy kísérleti projekt, amiről nem szavazunk, a 741-ről viszont igen, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És így vége van a 3B kategóriának. Most pedig jön a négyes kategória, amelyik nagyon érdekes az alelnökség nagy örömére elkezdhetjük ezt az érdekes fejezetet. Mindenki jó kedvű itt nálunk fönt az elnöki pulpituson. Először amblokban szavazunk a számokról. Most osztjuk szét a táblázatot a számokkal. Est-ce que tout le monde a le tableau? Mindenki előtt megvan a táblázat? Mm, no. Kompromisszumos táblázat. A kiegészítő dosszé van található egy szám nélküli oldalon de mindenkinek megvan, remélhetőleg mindenkinek megvan. Ez csak számokból áll, vannak módosítók, amelyek számokat és megjegyzéseket adamaznak, soronként utána szavazunk a megjegyzésekről. Ami a számokat illeti ellenben, amblok szavazunk a számokról. Ha jól értem, az ENSZ által képviselt országokat támogatandó. Egyetértünk Palesztinát, a Vatikánt is idejétve, Andorát is persze. A számadatokat bocsájtom szavazása mellette. Köszönöm. Ellene. Egy, kettő, három. Tartózkodás. A zöldek és a gue. Köszönöm szépen. A számokat elfogadtuk. Szavazunk. Egy szavazatban gratulálok, őszintén gratulálok a jelentéstevőknek és a frakcióknak, hogy megállapodásra jutottak ebben a kérdésben. Nos, innentől kezdve a szavazásra Bocsánatom, van egy külön papír, sajnos soronként kell tennem. Most ezt a megjegyzések, ez kicsit hosszadalmas lesz. 536-os és a kettő azonos többen mellette van mellette, ellene. Mm, liberálisok, konzervatívok, hátunkul, ezt, ezeket elfogadtuk, 536-ost. 4186-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4756-os úrján úré mellette, ellene tartozkodás elfogadva. A két nagy frakció támogatja. Azt mondja az MP 426-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1052-es, mellette Gól nyilván támogatja, ellene a többiek tartózkodás elutasítva. 4631-es. Gue mellette portás nyilván, úr, portás úr, ellene a többiek elfog, elutasítva. 443-32-es mellette buzotiló nyilván támogatja, ellene a többiek tartózkodás a népek kisebbségben van, elutasítva. 10-20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1007-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 508 mellette a jelentéstevő támogatja. Jön. My own group that there's a little van egy hiba a szavazói listánkon, a frakció szavazó listáján, nem követjük itt a jelentéstevőt. Oui, c- c'est... Igen, értem, hogy ez Tibetről szól ez a szavazás. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja? A liberálisok, a zöldek, a GUE, ki van ellene? A többiek. Jó. Nos, hát jelentéstevő asszony, sajnáljuk, de a többség, aki ön szemben ellenségesen viseltetik. 182 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többi, másik kettő le van fedve, Vandelen kompatibilis a 182-vel, a 4452-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-68-as Súrján úré, mellette a néppárt és András az ellene, a többiek többségben tartózkodás elutasítva. 43-62-es nem tetszik a jelentéstevőnek, ki van mellette, ugyanez a többség ellene, ugyanez a többség tartózkodás elutasítva. Guagyeri 4362-es, mellette ellene. Itt ellenőriznünk kell, nem ugyanaz a többség. Gualtieri úr 4362-esét nézzük. A jelentéstevő támogatja. 40-en vagyunk jelen, 32 szavazak, egy valaki alszik. Na most már lezárom a szavazást. 18 igen, 21 nem. Gualtierit nem fogadtuk el. 183. Affett. szobeli módosítással törölni kell a legalább 10 millió kifejezést. Jelentéstevő támogatja, ki támogatja még ellen? Tartaszkodás elfogadva. Szóbeli módosítóval együtt. 44-53-os szóbeli módosítóval a 10%-át fel kell váltani az előrendszert egy részével. Ki van mellette, Vandálen mellett ellene, tartózkodás, a többség elfogadta. 184 két részben, első rész, Measures and Field, Instrument for Stability, mellette, 184 per 1 mellett, ellene, néppárt tartózkodás. Az első részt elfogadtuk. A második rész. Support for measures addig, hogy assistance to victims. Tehát kettes rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 185. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többi le van fedve, Garika Grass Avaro. 43.30-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44.54-es, amely kompatibilis, de nem kérje és Ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. 186 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-55-ös kompatibilis, de nem kérdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most 187 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Gariga, Gressle, Álvaro elnök, boldogok. 188-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 518-as zöldek, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene ellenőrizzük az 518 per 2-est. Na, rendben. Akik alukáltak eddig, most már fölébredtek. Na, 13 igen, 25, nem, kettő tartózkodás. Nem fogadtuk el a második részt. Az AFET újabb módosítója. Csak az első részről szavazunk, a 189 per 1-ről. Mert a második részt lefette az előző módosító első része. Tehát a 189 per 1-esről van szó. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4770-es Súrián kollégái, amely kompatibilis. A jelentéstében nem támogatja, ki támogatja? <clears throat> ki támogatja? A néppárt. Ki van ellene? A többség. Tartaszkodás elutasítva. 176 mellette ellene. Sorján úr is ellene van tartózkodás elfogadva. Az a 190-ese. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-71-es Sórián úri A jelentéstől nem támogatja, ki támogatja? A néppárt. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 520. A jelentést nem támogatja, ki támogatja. A zöldek nyilván, és a gól, ki van ellene, a többiek, tartozkodás elutasítva. 518-as két részben szavazzunk. Az első rész támogatja a jelentéstevő 518 per 1, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 518 per 2, mellette, ellene, ez a többség, mint az előbb, gondolom, de ellenőrizzük elektronikusan. 518 per 2-ről szavazunk, szavazásra bocsájtom. A szavazást megnyitom. Hmm, minden al- alvó kollégánk felébredt. 14 igen, 26 nem. Gondolom, hogy ugyanaz a többség lenne a az 518 as egyéb részét illetően. Tehát a második részt elutasítottuk. 191. <clears throat> az első részről szavazunk. A jelentéstevő támogatja. Ellene. Mellett ellene. Tartozkodás elfogadva. A második rész le van fedve. A 44-56-os. A jelentéstevőnek nem tetszik az első rész. Ki támogatja az első részt? Ellene többség ellenáll tartózkodás elutasítva. Jelentéstevőnek tetszik a második rész. Ki támogatja a második rész szóbeli módosítóval? A replace represent by part of the appropriation. Kevésbé. Ki támogatja a kettes rész? Ellene. Tartózkodás. A második részt elfogadtuk. 520 kompatibilis, de a jelentéstevőnek nem tetszik. Ki támogatja? Ellene ki van? újra mellette. A szöldek és a GUE támogatja nyilván. Ki van ellene? A többiek. Tartozkodás elutasítva. 192 affett szobeli módosítóval. Delete at least 30 million. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 520 a zöldek részéről, a neked nem tetszik, ki támogatja. A zöldek és a GUE ellene, a többi tartózkodás elutasítva. Most pedig a következő oldal következik. Megint van egy 518-as. Az első részt kitámogatja. Mindenki? Ellene. Senki? Tartózkodás. A második rész mellette ellene, a többség ellene van. Tehát a második részt nem fogadtuk el. 193 a FED. Csak az első részre szavazunk, mert a második már le van fedve. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. A második rész le van fedve. 194. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. 44-58 kompatibilis, de nem tetszik a jelentésemnek. Ki támogatja Van lent ki van ellene. Tartozkodás elutasítva. 253 inta mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-59-es kompatibilis, a jelentéstevő ellene van, ki van mellette, ellene, többség tartózkodás elutasítva. 10.35-ös GUE illetést van, ki van mellette, a GUE és a Matemanaisen ellene mindenki más elutasítva. 5.13 zöldek. A jelentéstevőnek kivételesen tetszik. Kinek tetszik még? Kinek nem tetszik? Hmm, senki nem szereti a zöldeket? akkor szavazunk elektronikusan. Szerintem a többség támogatja, de meg kell néznem. 513-as, a szavazás megnyitom. Földitkár úr. A szavazás megnyitom. Kollégák szavaznak, a kollégák szavaznak, van, aki alszik, mindegy, meg leállítom a szavazást, lezárom. Hú, 20-20. Hát aki alszik, hát nem tudom, hogy akik aludtak, vajon hogy szavaztak vannak, Sajnálatos módon a jelentéstevő támogatás ellenére nem ment át ez. De az 519-el esetleg lehet a revansot kérni. Az összes 519-ről a blogban szavazom, blogban, két részben. Első rész az 519-eseknek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, nagy többséggel. Második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, ezt nem elutasítva. 519 per 2-es, bocsánatom, szavazásra, elektronikusan a szavazás megnyitottam. 38-39-en, 40-en mindenki megvan, akik alszanak, a 41 alvó nem szavaz, mindegy, jó, a szavazás lezárom. 15 igen, 24 nem, egy tartózkodás elutasítva a második rész. 42-23-as, ki van mellette? Ellene, tartaszkodás elutasítva. 38-as, deve, jelentéstől támogatja. Mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. Mm, egy sorján úré ugrik, de nem a nők, ők nem ugranak. 54-es, kompatibilis, a jelentéstevő támogatja a nőket. Ki támogatja még a nőket? Ki van ellenük? A liberálisok. Tartózkodás. De elfogadtuk ezt a módosítót. Az 519-es. Mondhatnánk, hogy le van eh, fedve az előzőkkel jelentéstevő asszony. Az oldek elfogadják-e? Jó akkor ezek le vannak szerve, már nem foglalkozunk többet a 619-esekkel. Ezzel rátérhetünk a 47-77-es Sórián óréra. A jelentéstevőnél nem támogatja. Ki támogatja? Ki van ellene? Inkább nézzük meg. Nem egyértelmű. 47-77-es Sórián úré. Szavazunk, szavazunk, lassan, lassan. Most megint mások aludtak el, a szavazás lezárom, mindegy, aki lemaradt, lemaradt. 17, igen, 23, nem elutasítva. A következőt is meg kell szavazni, a 63 as tagját, és ebben nem támogatja, ki támogatja. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás ugyanaz a többség. Elutasítva. 5.19-es. Ugyanaz a többség. De hát szavazzunk az első részről. E, mellette? Ellene? Köszönöm. Tartózkodás. A második részt. Ki támogatja? Ki van ellene? A többség ellene van, elutasítva. 5.19-es. Az első részt elfogadtuk, a másodikat elutasítottuk. Ugyanez a többség. Jó, rendben. Most pedig 171 a fett. És van még pár azonos ki. Támogatja ezeket mellette, ellene, tartaszkodás, ezeket elfogadtuk. 196 a fett. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 afett jelentéstevő támogatja, még ellene tartózkodás elfogadva. A 876-os azonos, de a 4609-esről kell szavazni, Vertman asszony ki támogatja. Ellene ki van <clears throat> tartózkodás elutasítva. Na, akkor ezt lezártuk a négyes kategóriát, fejezetet. Most pedig visszatérünk a szavazólista elejére. Egy másik kategóriával foglalkozom most, amely érzékeny, az 1A. Ugye az 1A-ról van szó. Bien. Rendben. Kedves kollégák! Monsieur, Monsieur Lavia a demandé... Lavia urkészolt. készült. Presidente, eh, abbiamo da chiarire una cosa. Elnök úr, tisztáznunk kell valamit egy olyan dologról, amiről már szavaztunk. Amikor szavazásra bocsátottuk a, azt a csomagot, ami a speciális rendezvényekre vonatkozik, amikor az elnök úr ezt szavazásra bocsátotta, akkor ő azt mondta, hogy a teljes csomagról szavazunk. De a titkárság úgy érzi, hogy csak bizonyos kezdeményezésekről szavaztunk, és nem a teljes csomagról. Eh, it is the whole package. Eh? szó. Ah, Francesca. Alors, notre rapporteur explique... A elmondja Giovanni Laviának, szeretném, tehát megismétlem, amit elhangzott, ami a különleges eseményeket illeti, volt egy kompromisszum, két kompromisszum volt egy kompromisszum a számokról, erről amblok szavaztunk, és volt az összes megjegyzés. Erről is amblok szavaztunk, amely felváltja a különleges egyedi megjegyzéseket, módosítókat. Világos, ugye? Természetesen. A kompromisszum képviselők megjegyzéseit, módosítóit helyettesíti. A kompromisszum erről szól. Összevonjuk a többivel, ö, többit. Most pedig rátérünk az egy ára. Az egy áról szavazunk. Van egy külön táblázat. Mindenkinek megvan a kompromisszumról szóló táblázat? Mindenkinek megvan. Mindenki készen áll? Na, akkor nézzük. Na, akkor szavazzunk az egyes alblokról, amely a költségvetés az LKT-n túlmutató módosítókat tartalmazza. Utána pedig meg kell vizsgálnunk módosítónként, amely csak a kifizetésekkel foglalkoznak, azokkal foglalkozunk. Az egyes alblokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt az alblokkot. Most pedig rátérek rátérek azokra a különleges módosítókra, az ALDE módosítója, amely 040501-es sorra vonatkozik, ez megfelel a nagy táblázat hatos oldalán. Az ALDE visszavonja ezt a módosítót. Jó, akkor nincs erre szükség. Na. Jensen asszony. Részenkénti szavazás volt. De mi visszavonjuk. Jó, visszavonják. Jó. Akkor 323-asról tudunk szavazni. Nem? Nem. Na, mm, nincs szükség az egyes albloknál ott Na, tehát megértem. A 020201-ről nem kell szavazni. De a 02040102-ről, amely a 12-es oldala a nagy ö, szavazólistának, a GUE módosítójáról van szó, ami a 933-as, ugye? Amely csak a kifizetésekkel foglalkozik. Csak a kifizetésekkel foglalkozik. A tevő támogatja ezt? Igen, a GUE módosított. Ellene van. Elnézést. Sajnálom, ez nem a GUE módosítója. Ez a néppárt módosítója. A GUE külön szavazást kért. A GUE bal oldalon áll, azért, mert külön szavazást kért. A módosító jobb oldalon található, és a néppárt részéről készült. Het, 7, 7, es én nem értem, hogy miről van szó. Na most miről szavazunk? kérdezi az elnök. Én már nem értem, hogy miről van szó. Na, akkor. Mm, szavazásra bocsájtom. A Security Research 12-es oldala az angol változatnak. 0204-01-02-es mm, sor. A QE módosítója a kifizetésekről esetben nem kéri. Ki támogatja? Ellene? Tartozkodás elutasítva. Nos, most szavazással bocsátom 46-86-os mellette, ellene, elutasítva. Tehát 46-80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 777-esnél többséget kellene kapni. Ki van mellette? Ellene, elfogadva. Ami a kifizetéseket illeti, a 777-es módosító megvan. Azt gondolom, hogy az ALDE visszavonja 040501-es módosít, rár vonatkozó módosítót, külön szavazásra van a szükség. Most pedig rátérünk 080901 a GUE külön szavazást kér. Nos, akkor nézzük a GUE módosítóit. 959 es 4656 os Ki van mellette? Köszönöm ellene. Többség elutasítva. Most pedig a 785-ös. 785-ös. Jelentésnek a mellette van. 785-ös ellene Tartaszkodás. rendben. A kifizetésekkel kapcsolatban tehát megtartjuk a kompromisszumos módosítót. Ez rendezi az egyes blokkot. <clears throat> Ugyanígy fogunk eljárni a kettes alblokknál. Először is szavazunk a kötelezettségvállalásokról. Ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodás? Elfogadva. De ami kifizetéseket illeti, külön szavazás kérnek. Az ALDE kitart-e a külön szavazás mellett? Igen. Jó? Vissza kell térnünk az angol változatban a 26-os oldalra. A 713-as módosítóval kezdjünk. Szocialisták én, lehetőségben támogatja. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? A többség elutasítva. 389-es. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez lefedi a 040501-es sort. A többi okafogyottá válik. Még külön szavazási kérvényt nyújtottak be a kifizetésekkel kapcsolatban az angol 38-as oldalon 08 02 Igyekszem követni, mondja az elnök. Szavazással bocsájtom először a GUE 956-os most, tehát mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 678 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ami a kifizetéseket illeti, ez a szavazás döntő fontosságúnak tekinthető. Akkor most a hármas alblokk jön. Ugyanezzel a rendszerrel. Először az kompromisszumról, tehát a számokról szavazunk mellette. Mhm. Hmm, kevesen ellene tartózkodás. Tehát akkor ezt elutasítottuk. De külön kell szavazni a zöldeknek a módosítóját, a 08-20-01-esről, amelyik az 55. oldalon van. <laughs> Kis ravaszok. Kiszavaz mellette. ellene tartózkodás elutasítva. És akkor ettől kezdve a kifizetéseket elintéztük. Jó. Akkor most vannak a leftovers. Tehát a maradék. elég itt a táblázatra koncentrálni. 02020804 a 6713-as TRAN módosító mellette, ellene. Hát elektronikusan kell ellenőrizni, mert kicsit bizonytalan. Tehát akkor a 6713 most már 43-an vagyunk, lezárom a szavazást. 21-21, csodálatos, egy tartózkodással, elutasítva. Büdzse 47-26, a szóbeli módosítóval. A jelentéstevő mellette van, mellette, a szóbeli módosítóval együtt ellene, tartózkodás 47-26 elfogadva a szóbeli módosítóval. FEM 62-20, a jelentéstevő ellene van mellette, a zöldek és a GUE ellene, az összes többi a nők ellen van. Nos, elutasítva. Itre 60-73, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-20 a konzervatívoktól, a jelentéstelen mellette van mellette, Bokros úr, Verpal Andrészen ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most jönnek a költségvetési megjegyzések. 102 ekon. A jelentéstevő mellette van, mellette ellene. Az EPP mit csinál? Mellette? Akkor újra kezdem. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 814 mellette a jelentéstevő támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a 323 okafogyotttá válik, és a 43-39 is. 39, 395 M mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő okafogyottá válik, de a 4772 kompatibilis, a jelentéstevő mellette van, mellette EPP ellene, tartózkodás elutasítva. 428, kokafogyottá válik. 533 zöldek, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43, 65, Galtieri, kompatibilis, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, elfogadva. 397, Ample, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 427 amp mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. 427-es. Megnyitom a szavazást. kezdjük újra. Szavazzanak, szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 21-21 elutasítva. 532 zöldek mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47-75 sorján mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-63 Galtieri mellette ellene tartózkodás elfogadva. 952 mellette ellene elektronikusan szavazunk. A 90, 50, 952-ről a GUE-től megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-26-tal szemben elutasítva. 724 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45.03 van de ellen, ellene, van a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 277 étre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4761 kompatibilis, a jelentéstevő ellene van mellette, ellene tartózkodás ugyanazzal az többség elutasítva. 278 itre, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4358 Galtieri mellette ellene tartózkodás elfogadva. 725 szocialistáktól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 726 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 528 okafogyottá válik. 529 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 775 EPP mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következők okafogyottá válnak. 531-es következik. Mellette. Ellene. Elektronikusan szavazunk. Itt nukleáris kérdésekről vannak, van szó, egy hasadásos következményei vannak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ez az, a, a nukleáris hasadás nagyon meglepő, tehát 80 mellette, 34-en ellene, és nem volt tartózkodás. Tehát elutasítva. 964 Guétől a jelentéstevő támogatja mellette, ellene ugyanaz a többség elutasítva. 627 alda, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a következő is. Hartong úré, a 4165 okafagyottá válik, 727, szóbeli módosítóval, a jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 624 ALDE a jelentéstevő támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő is le van fedve. 966 GUE az izraeli hadsereggel kapcsolatos, mellette ellene sokan és a szocialisták tartózkodnak, tehát akkor a többség ellene van. A szocialisták nem akarnak belekevarodni, keveredni a katonai problémákba. 965, nem, 530, a zöldeké, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114 ekon, a jelentéstevő mellette van, ellene tartózkodás elfogadva. Következő is lefedve 112, ez az EMSA mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő is lefedve 113, mellette, ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel. 600, 813 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 601 Alde mellette ellene tartózkodás elfogadva. 973 kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4360 Geltyéri, Geltyéri mellette ellene ugyanaz a többség. Portas úr. Azt gondolom, hogy ez a kettő ugyanaz volt. Visszatérek az ITRE 315-ösre. Tehát kettő van, Goa és én. Elutasítottuk, mondja az elnök. 3.15 itre, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4.57 libe, mellette, 457. Ellene? Tartózkodás? A többség mellette van. 535 zöldektől. Ez a jelentéstevő mellette van. Mellette ellene tartózkodás jó, akkor a nemeket költségvetéseltük. Tehát akkor az egy alt megszavaztuk. Mes chers collègues. Kedves kollégák! Ha nem lesz csend, akkor Haug alelnök asszony fejét fogom kalapálni. Vagy pedig Döhán alelnöknek pocakjára. Akkor most jönnek az kísérleti projektek, ez egyszerű és gyors. És utána lesz 5 perc szünet, hogy a többi részről készítsük elő, és különösen a parlamentnek a költségvetés. Nos, nézzük a kísérleti projekteket. Erről van egy külön füzet. és a szavazás megszervezését illetően a frakciók megegyeztek. És akkor ezért egyben szavazunk mind a számokról, mind a megjegyzésekről. Ugyanis a kísérleti projektekben ezek egymás nélkül nem léteznek. Nos, tehát akkor így járunk el. Tehát akkor az egész füzetről szám, szavazunk, ebben benne vannak a kísérleti projektek és az előkészítő tevékenységek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát akkor a kísérleti projekteket elfogadtuk. Akkor befejeztük a hármas szakaszt, tehát a bizottságnak a költségvetését, tehát gratulálunk a jelentéstevőnek. Jó, most jön, azt javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet, hogy megegyezzünk a többi intézmény költségvetésének a szavazásáról. Tehát akkor felfüggesztem az ülést néhány perc.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 Bien. Nos, <clears throat> kedves kollégák, akkor újra kezdjük a munkát. Kérem, hogy figyeljenek ide, mert nem sikerült a szavazással kapcsolatban eh, teljes politikai egyetértésre jutni, ezért soronként kell szavazni, és akkor meg kell kérdeznünk a koordinátoroktól, a jelentéstevőktől, hogy hogy akarnak szavazni. Tehát vannak olyan módosítók, szóbeli módosítások, utolsó pillanatban benyitott módosítók, amelyeknél segítségre van szükség. Tehát lassan fogunk haladni. Egy órán belül be kéne fejeznünk, de jelzem a koordinátoroknak, hogy ha 12.30 előtt végzünk, akkor maradjanak 12.30-ig ebben a teremben a tolmácsokkal együtt, azért, hogy Reimer Böge, aki tegnap délelőtt az ülésünk alatt az legyen soros elnökséggel leül tárgyalni az iterrel kapcsolatban, és tájékoztatni fog bennünket erről a tárgyalásról. Itt a, a többletköltségeknek a finanszírozásáról van szó, nem a 2012-es költségvetésről, hiszen azzal kapcsolatban elfogadtuk a költségvetési sort. Tehát kérem, ne menjenek el a szavazás után rögtön, mert a koordinátoroknak kell, van még feladatuk ezzel kapcsolatban. Akkor jön a nagy szavazókönyv. könyv. és akkor a szóbeli módosítóknak a szövegét is kiosztottuk tegnap este vagy ma délelőtt. És akkor a 215. oldal, Other Sections, és akkor a parlamenttel kezdjük, a 20.00, ez a Lisszaboni szerződésnek az alkalmazása, ki van mellette, ellene, Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. A többi módosítókat ezzel a sorral kapcsolatban visszavonták. Akkor most jön egy kicsit kínosabb kérdés, az Ordinary Travel Expenses. <clears throat> Egyben akartunk szavazni. A jelentéstevő felé fordulok. Hogyan szeretné, hogy erről szavazzuk? tehát az utazási költségekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kis magyarázatot fűznék hozzá. Ahhoz, hogy a legnagyobb láthatatlanságot biztosítsuk, ez soronként vettük az Lisszaboni szerződést, a kompromisszumokat, azért, hogy világosabb legyen. Kompromisszumot elértünk az elnökségben, de vannak frakciók, amelyek nem értenek egyet teljesen ezzel a kompromisszummal. Hogy ne vesztegessük az időt, azt javaslom, hogy kövessük a soronként a szavazólistát, mert különben ha a kompromisszum miatt zavaros lenne követni, hogy melyek válnak okofogyottá. Tehát akkor ezért ezt a szavazólistát kövessük. Bokros úr kért szót, aztán Görön. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Van egy szóbeli módosító indítványunk, ami az 1005-ös és az 1004-eshez kapcsolódik. A szóbeli módosító szövege megvan önne, önnél. Azt gondolom, hogy először erről kéne szavaznunk. Hogyha nincs ez meg a kollégáknak, akkor szívesen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 There is also, if I just may add an Szeretnék hozzáfűzni egy fontos kiegészítést az érveléshez, az igazolás utolsó mondatához. A bűró nem adhat hozzá indexációt eh, a képviselők eh, utazási költségeihez. Ennyit szerettem volna mondani a szóbeli módosítóval kapcsolatban, amit Bokros úr felolvasott, és ezzel egyetértünk. Ami a szavazási mandátumot illeti, ez nem szerepel a szavazói listán, és ezért világosaknak kell lennünk. A legfontosabb módosító a harmadik, a 20-as, az 57-es, Nincsenek problémáink a számokkal kapcsolatban, ezeket elfogadjuk a tartalékokban is. Éppen ezért szeretnénk megszavazni a szóbeli módosítót a jelentéstevő magyarázata nélkül. Támogatjuk ezt a szóbeli módosító indítványt. Többen is kértek szót, de szeretném először világosan megérteni. Tehát Bokros úr és a frakciója egy szóbeli módosítót akar benyújtatni ezzel a sorral kapcsolatban. A 877 essel kapcsolatban, ugye megvan a szöveg 877-essel kapcsolatban. Tehát akkor a számokkal kapcsolatban megegyezés van, és a 20-55-össel kapcsolatban lesz majd szavazás akkor Álvaro úr. Köszönöm szépen. A 2057-essel kapcsolatban van egy kiegészítésem, ez nincsen rajta a listán. Meg szeretném kezdeni, hogy szavazhatnánk-e külön a magyarázatokról, illetve van-e lehetőség arra, hogy részenként szavazzunk. Az utolsó rét áttekinti a nyitvatartási időt, és jó lenne, ha erről külön szavaznánk. Illetve a képviselők jogállásáról szóló dokumentum foglalkozhatna ezzel. Tehát egyáltalán hozhatunk-e döntést ezzel kapcsolatban, hiszen ez benne van az intézményközi megállapodás értelmében a képviselők jogállásáról szóló anyagban. Minden bizonyal ezt megvizsgálhatjuk, de nem tudom, hogy módosíthatjuk -e egy költségvetési megjegyzésben. Köszönöm. Bien, merci, monsieur. Rendben, köszönjük Álvaro úr. Úr, tehát megértettük, hogy ez részenkénti szavazás. Helga. Yes, I... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, először úgy kell szavaznunk, ahogy Bokros úr mondta, a szóbeli módosítóról, és utána pedig támogatom azt, amit Görán mondott, hiszen ez egyértelművé világossá teszi a szöveget, a tartalmat illetően, illetve az eljárást illetően is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga Portas úr. Köszönöm. Azért, hogy világos legyen mindez, az első része Gorán megjegyzésének egy kicsit ellentmondásos. Ellentétben áll a jelentéstevő javaslatával. Itt az utazási költségekről van szó, illetve egy 5%-os csökkentésről a tartalék mellett. És amit Gőrán mondott, itt befagyasztásról van szó, nem csökkentésről. Azt gondolom, hogy erről külön kell szavaznunk. Éppen ezért ugyanúgy látom a helyzetet, ahogy Alvaró kolléga, és nem támogatom a lefagyasztást, amit Körán mondott az utazási költsége kapcsán. Vagy 5%-os csökkentést szeretnék, plusz a 15%-os tartalékot, és meg szeretném ragadni az alkalmat egy szóbeli módosítóra, Ez egy másik pontra vonatkozik. Mindjárt rátérünk erre. A jelentéstevő szeretne Portás úrra reagálni, de Vogan úr is szeretne reagálni Portás úrra. Vogan, Eider úr, aztán a jelentéstevő. Biztos vagyok abban, hogy a jelentéstevő reagálni szeretne Portás úr felvetésére, én is ezt szeretném megtenni. Nem hiszem, hogy itt van ellentmondás. Egyetértünk abban, hogy 5%-kal csökkenteni szeretnénk ezt a költségvetési sort, de a megjegyzésben azt is elmondtuk, hogy be kell fagyasztani a napi díjat. Hát itt nincs ellentmondás. Köszönöm. Jó, merci. Köszönöm természetesen. Ider. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit bonyolult ez a szavazás. A szocialista frakció következőt javasolja, Görán megjegyzése ne legyen benne a magyarázatban, hanem a megjegyzésben szerepeljen. Ha részenkénti szavazás lenne, akkor ezt támogatni tudjuk, hiszen vannak olyan frakciók, akik az egyik részt támogatni tudják, a másikat nem. Nem szeretnénk, hogyha az indexáció eltűnne a napi díjakkal kapcsolatban. Köszönöm. Le rapporteur va nous dire. Na, elmondja, hogy jelentéstebb, hogy mik a konklúziók, amiket levon, és mit javasol a szavazás kapcsán. Ha jól értettem, nehéz ez a helyzet, az ügy, úgy tűnik, hogy minden módosító, szóbeli módosító, amit beterveztek, amelyet a hozzászólók említette, kivéve Portás mert arról később lesz szó, ezek a módosítók a 2057-esre vonatkoznak. A szobeli módosítók. A másokra is vonatkozhatnak, de jelenleg a 2057-esről van szó, ha jól értettem. Jelentéstevő úr. Köszönöm, elnök úr. Mindig azt mondtam, hogy el kell kerülni a jogi kérdéseket de nekem is vannak persze kétségeim. Nem tudom, hogy az indoklásban módosítani lehet szabályokat, és azt kérni az elnökségre, hogy így vagy úgy járjanak el. Magam, ez egy kérdés, amit feltennék. Az első mandátumom, tehát nem tudom, hogy van lehetőség arra, hogy az indoklás megszavazzuk. Ha megszavazzuk az indoklást, akkor mi történik? De hát most egy új eljárásban vagyunk, megszavazzuk a az indoklást. Most hát megjegyzésekről beszélünk inkább. Ezeket a problémákat megoldhatjuk, mint említettem, az állásfoglalásban, és világosabb, egyértelműbb lesz. Amit javasoltam, az az volt, 5%-kal csökkentsük az úti költségek térítését. Volt ez szociálista módosító, amely a befogyasztásról beszélt. Én 15%-os tartalékot javasoltam, egyetértetek. Aztán viszont, ami az indoklás illeti, ott nem értenek egyet. Nem tudom, hogy lehet ezt a helyzetet feloldani. Szerintem könnyen fel lehetne oldani. Hogyha az állásfoglalásban egyértelműen fogalmaznánk, ha mindenki egyetért, 5%-kal csökkentsük, ebben állapodtunk meg az elnökségi ülésen a bűróban. A 15% az a tartalékképzés, addig, amíg a bűró vagy az elnökség mindenfajta óta vonatkozóan tanulmányt mutat majd be, az én módosítom lefedi a szocialisták módosítóját. Én mindenfajta útról, utazásról szólok. Szerintem váljuk majd meg az állásfoglalást, az segít majd feloldani ezt a helyzetet. Ez egy másik kérdés. Nem tudom, mondhatom, hogy készítek egy szobeli módosítót, és a szobeli módosítót azt szavazzuk meg, a jelentést, hogy módosító jelölt, hát akkor senki nem fog módosítót készíteni, ha mindenki szobeli módosítót készít. Hát a ön készít egy szobeli módosítót, aztán csinálok én egy másik szobeli módosítót, aztán így lehet majd játszani ezzel hát egy kicsit káosz uralkodik, és én már az elejétől fogva egyekeztem elkerülni a káoszt. Konszenzusra törekedtem, a bíróval kötött megállapodás követően is volt az egyeztető tárgyaláson egy megállapodás. Nem tudom, mi értem az egyeztető üléseknek, azután az emberek másként nyilatkoznak. Megismétlem még egyszer, tehát azt gondolom, hogy az állásuralásban nagyobb nyomatékkal tudunk majd szólni, mint most a indoklásokban, amelyeket egyesek megjegyzésekké kívánnak. Hát de hát, megértettem te úr, mondja az elnök. Fölteszek egy kérdést. Nos, valójában ön azt javasolta, ön javasolt egy módosítót, ha jól értettem, amely egy indoklási módosítás lenne, amely oda kerülne, hogy az infláció követést nem, te, nem tesszük be a napi díjak és egyéb költségterítések eh, sorába. Nem érdemes módosítót készíteni az indokláshoz, vagy egy megjegyzést fogalmazunk meg, vagy amely szerintem logikusabb, tegyük be ezt a kérdést az állásfoglalásba, ahogy ön is említette. Most ugye nem az állásfoglalásról beszélünk, mondja a jelentéstevő, majd konszenzusra juthatunk az állásfoglalásban. Én ezt javasoltam az összes ülésen. Elnök, mit kér? Most szavaztassuk meg ezt a szöveget most? Vagy pedig inkább az állásfoglalásban van ennek a szövegnek a helye. Jó, oké, rendben. Jön. Uh, sorry, I don't agree, because... Elnézést, nem értek egyet. Szükség van a megjegyzésekre a költségvetési sornál. Hát szavaznunk kell a megjegyzésekről. Egyetértek azzal, hogy hibát vétettünk, azzal, hogy eh, nem fűztük hozzá a magyarázat utolsó mondatát a megjegyzésekhez. De ezt, meg, ezt megoldhatjuk. Hát a 2001-est megszavazzuk, az 5% csökkentés és az 20-57-est is megszavazzuk a tartalékoknál, itt sincs gond a számokkal. Ha a jelentéstevő azt gondolja, hogy először az ő szövegéről kell szavaznunk, akkor ez ellen van, ez ellen fogunk szavazni, egyébként pedig szavazzunk a szóbeli módosítóról. Ez a legegyszerűbb megoldás. Juta? Kleine Anmerkung. Csak egy nagyon rövid megjegyzésem van azzal kapcsolatban, amit Jörán összefoglalt. Tehát az 5%-os csökkentésről szavazzunk, és ezzel egy időben a módosító számairól, a 257-esről. Ez a kettő ellentmond, hiszen itt a régi számok szerepelnek, és a tartalék tartalékot a régi számok alapján számoltuk ki, az új számokat kell vennünk, a 10 milliót, tehát 15 százaléka a régi összegnek, körülbelül 10 millió, és ezt tartalékba kell tennünk. Egyébként két olyan dologról szavazunk, amik nincsenek összhangban. Ann? Köszönöm, Ann. I would like to say... Elvi kérdésként megemlítve, és nem a tartalomról beszélve, azt szeretném mondani, hogy Igaza van a jelentéstevőnek, amikor azt mondja, hogy nem eh, kérhet mindenki itt a teremben azt, hogy szóbeli módosított nyújtson be. Hát a szóbeli módosítókról akkor lehet szavazni, hogyha ezt a jelentéstevő el tudja fogadni. Oui, monsieur le rapporteur. Jelentéstevő úr. Jól értem, amit Portas kolléga mondott, illetve amit eh, az alelnök asszonyot a haug. Azt gondolom, hogy a szocialisták módosítója be fogja fagyasztani az összeget nem pedig csökkenti 5%-kal. Tehát a szocialista módosító ellene hat a mi módosítónak. Kedves kollégák, mondja az elnök. Itt eszembe le, berekeztem a vitát. A következőt javaslom. Szavazunk soronként. Megértem, hogy a két elsősorral kapcsolatban az összegek esetében a többség talán elfogadja, azonban úgy tűnik, hogy különböző megoldások vannak a megjegyzések kapcsán. Először a jelentéstevő megjegyzéséről fogunk szavazni, ha ez megkapja a többséget, ha nem kapjuk a többséget, akkor a többi szóbeli módosítóról szavazunk. Nálam nincsen változás. A megjegyzésekben nincs változás. De megszavazhatom a megjegyzéseidet, mondja az elnök. Amikor a megjegyzésekről van szó, a tiéddel kezdem, mondja az elnök. Fernández úrnak. 20-01 jelentéstevői mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. 20-69 mellette ellene tartozkodás, elfogadva. 257 es a számok, ide éltve a tartalékba helyezett összegeket is. Mellette ellene nincs ellene senki, tartozkodás. Egy, elfogadva. Megjegyzése kapcsán a jelentéstevő megjegyzései. a tartalék feloldásának feltételei mellette, ellene szavazzunk elektronikusan. Nekem van jogom szavazni, ugye? Az előbb nem volt, vagy az előbb. Nem szavazhatunk? Hogyan töröljem? Jó, hát akkor nem szavazok. Nem. 45-en vannak, és ketten nem hajlandók szavazni. Ja, én vagyok, bocsánat. 25 igen, 17 nem. De nekem nincs okom szavazni. 25 igen, 17 nem. Megszavaztuk a jelentéstevő megjegyzéseit, a többi pedig okafogyottá válik. Így megoldottuk a problémát. Hát ez van. Na. Azt mondja, hogy most pedig rátérhetünk, ezt a problémát megoldottuk. De azért az öröm kedvéért még lesz itt egy kis tréfa. Na, lapozok. 8-19. 8-19. Mint az okafogyottá vált? Az egész oldal. Hmm, az egész oldal. Akkor Elnézést. 48-89-hez vannak megjegyzések. A jelentéstevő támogatja ezeket. Sajnos nem halljuk. Úgy tűnik, hogy kompatibilis. A jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Ellene csak a néppárt, a többség támogatja, elfogadtuk a megjegyzéseket az légitárságokkal kapcsolatban. Most pedig rátérünk az egyéb utazási költségekre. Ugyanez a probléma, szerintem ugyanezt a szabályt követhetjük, gondolom, nem? Ugyanúgy járhatunk el, mint az előzőnél, ugyanerről van szó, igaz? Ugyanaz a szavazás. Jó, akkor ez le van fedve, ugye? Jó, akkor átérhetünk az általános költségkerítésekre. Aha, Miguel Portes itt fog közbeszólni. Készülten várjuk. Egy módosítót javasoltam. 25%-os csökkentéssel az általános kiadások címsornál, és most elmondanám a szóbeli módosítómat. Ez a csökkentés szimbolikus kell, hogy legyen. 5%-ra kell csökkenteni, és 2 millió eurót takarítunk meg ezzel. És ebből kiderül, hogy miről is van szó. Egyet értenek a képviselők azzal, hogy maguknál kezdjék a csökkentést. Éppen ezért javasoltam az 5%-os csökkentést. Javaslom, hogy erről szavazzunk, mielőtt a jelentéstevő javaslatáról szavazunk, egyébként nincs értelme az egésznek. Hát itt a számot érintő módosításról van szó. Én javaslat, csökkentésre teszek javaslatot, és e, a befogyasztás előtt kell erről szavazni. 5%-ról van tehát szó. Azért, hogy szimbolikus értékű lehessen. Még egyszer elmondom, nem szeretnék e, jogi vitát nyitni. Portás kolléga javaslatot tett a befogyasztásra. Mi azt mondtuk erre, hogy ez nem helyes. Ő most azt mondta, hogy 5%-os csökkentés legyen az általános kiadásoknál. Ellentétben azzal, amit Portás úr mondott, az általános kiadások nem számítanak eh, bevételnek a képviselőknél. Általános jellegű kiadásokról van szó az iroda esetében. A befagyasztás már maga is csökkentés. Azért javasoltuk a befagyasztást, hogy jogi kérdéseket elkerüljünk és javasoltuk ezt a kérdést. Nekem kétségben vannak afelől, hogy az 5%-os csökkentés egyáltalán jogi szempontból összhangban van -e a képviselők jogállásáról szóló anyaggal. Ami pedig a szavazások sorrendjét illeti, itt tehetünk kivételt is, ezt el tudom fogadni, szavazhatunk először a jelentéstevő javaslatáról, hiszen általában így szoktunk eh, eljárni, de én elfogadok egy másik sorrendet is. Köszönöm elegáns eh, hozzászólását a jelentéstevőnek. A Kobó bizottságban alkalmazott szabály, amit alkalmazunk évek óta, az az, hogy amikor van a jelentéstevő módosítója soronként, először a jelentéstevő módosítóját szavazzuk meg, utána a többit tehát nem az a kezük, amely legtávolabb áll az eredeti javaslattól. Hartung úr. Vous avez demandé la parole, monsieur Hartung. Szót kért Hartung úr, nem? Öné a szó. From the procedural... A teljesbé kérdéstől eltekintve, én támogatom eh, ezt a csökkentést, hiszen ez nagyon erőteljes politikai üzenet a válság idején. Je soumets au... Akkor szavazásra bocsájtom először a 985-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Gyakran azt tartózkodik. Jó. Most a jelentéstevő 2003-asára térnék rá, és 2075-ösre is. A 2006-os általános költségtérítésre van szó. Blogban is szavazhatunk a 2003-ról és 2075-ről mellette. Ellene logikus, elfogadtuk mondhatjuk hogy a többi okafogyottá válik, kivéve a megjegyzéseket. Van Dálenú megjegyzései, amelyek a teljes elszámoltatatóságról szólnak. Á, visszavonták. Akkor ne beszéljünk róla, ha visszavonnak van. Most pedig rátérünk a balesetekre. Érez úr. Csak egy tisztázás az általános kiadásokkal kapcsolatban. nem kötelesek a képviselők elkölteni ezt, visszaadhatják. Tehát visszautalható ez a pénz, nem kötelező elkölteni. Et, et donc, euh... Taps, tehát James példa képünk lesz majd, erről nem fogunk elfeledkezni. Mi követni fogjuk példamutató viselkedését Jamesnek. Rendben, James. 2006 mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Hmm, a Lisszaboni szerződésre vonatkozó módosítókat szerintem egyetértünk a Szerintem elmondani a többség ő, támogatta. Hát akkor 41 tízes mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Elutasítva, bocsánat, mondja az elnök. 20-12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Van egy tartalék, a 875-ös, visszavonták, jó. Most pedig rátérünk a más tisztviselőkre, 2008 mellette, ellene, szocialisták, tartozkodás, Köszönöm, a többség mellette van elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a többi okafogyottá válik, nem? A többi igen. Most pedig rátérek a konferencia tanácsokra. Azt mondják, hogy ismét szavazhatok, van szavazati jogam. A 2067-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ami a számokat illeti, a többi okafogyottá vált, van ez egy tartalékos, a 800 a bíró már döntés hozott, tehát visszavonhatjuk. Jó, vissza lehet vonni. Jó, le van fedve. Um, ez ugyanúgy elmondhat a 827-es, 826 osra Le van fedve? Le van fedve. Jó. Ebben oké, okay, jó. Most pedig rátérünk <clears throat> a 2016-osra. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Külső szolgáltatások 2068-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi okafogyottá válik, nem elnézést, Portes úr öntartózkodott. Ellene van. Portes úr ellene van. Jó. A következő sor. 41.12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Visszavolták Vanda ellenét. 41.13 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 40... Bandelent visszavonták. 879 mellette. Köszönöm ellene. Tartozkodás. Elutasítva. 41-14 mellette. Ellene. Tartozkodás. Elutasítva. 900. Az EFT. Mellette. Ellene. Tartozkodás. elutasítva. Mm, Ez a következővel azonos, tehát most rátérünk, visszavonták a 826-ot, 885. Visszavonták a zöldek? A 885-öt? Visszavonták, jó. Negyvenegy tizenöt mellette ellenáll tartózkodás elutasítva. Nos. Visszavonták a 836-ot. Azt mondják, hogy visszavonták a szocialisták a 836-ot. 894. A zöldek megtartották a tartalékot. Visszavonták, visszavonták. 44-34 Vandalen. Visszavonta. Visszavontam. Jó. Lapozzunk képület karbantartás, 831-et visszavonták, a 889-es visszavonták. Energiafogyasztás 2073-as mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadva. A többi okafogyottá válik ennél a sornál. Rátérünk a biztonság kettőről blokkban szavazunk, ki van mellettük, 212-219 ellene, tartózkodás elfogadva. Úgy tűnik, hogy egyhangúan. Következő sor 992. 992. Mellette, ellene, hát, köszönöm, elutasítva a következő is. 214 es sor Két módosító van a QR részéről, a jelentéstevő ellene van. 1043 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A gépjárművek, nincs már Vandelen úrnak járműve. Na, ki van a többiek mellett? Nem, ellene. Köszönöm. Elutasítva van. Ezeket elutasítottuk. Rátérünk a 230-as sorra. Kettő módosító a QR e részéről. Ki van mellettük? Ellenük. Barbara ellene van, ő a többséget képviseli, elutasítva. A többi adminisztratív költség kettő módosító van, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. A szén dioxid kibocsátásról szóló 2011-es mellette ellenállt tartózkodás elfogadva. Azt gondolom, hogy a többi okafogyottá válik a számokat illetően, de van egy tartalék, ki a 878-as mellett ki van. Batman azt mondja, konzervatívok. Szocialisták is vagyok? Nem. Ki van ellen? A 878 ellen. Köszönöm. Tartozkodás. Elutasítva. 302-es sornál csak a megjegyzések a kapcsolatos a 213 mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadva számokat illetően. 44-37-es mellett, ellen, tartaszkodás elutasítva 920, 9-20, 920-as mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. Az a következő is el van utasítva, mert az az előzővel. <clears throat> az ülésekkel kapcsolatban 880 mellette, Köszönöm ellene. Tartózkodás elutasítva. Van vele. Ú, nem foglalkozok már az élésekkel. Ó, hát itt vannak az újabb utazási költségek, itt az ügynökségről van szó. Az 41-16-os mellette ellenem tartaszkodás elutasítva. 833-as visszavonták, 891-es mellette Visszavonták? Jó, a zöldek visszavonnak, úgy látszik. A jelentéstevő nyomására visszavonulnak a zöldek. 653-as az oldal részéről. A jelentéstevőnek van szobeli módosítója? Ma az listán szerepel. nem új sor létrehozása, hanem meglévő, meglévő sorra kell helyezni az előirányzatokat. Azt javaslom, hogy jelentést ebből nem jó dolog két sort ugyanarra a célra ki dolgozni. A megjegyzésekbe bele kellene tenni azt, hogy a meglévő költségvetési sor Három. A megjegyzéseket kell tenni. Shouldn't be Between the European Parliament and etc. etc. On, on, on est d'accord là-dessus. Bon. Nos, akkor ezzel kapcsolatban, még egyszer kapcsolatban, ki támogatja a jelentéstevőt? Köszönöm. Ellene. A tartozkodás. Így döntöttünk tehát. Ez lefedi TAF és az AFET módosítókat. Következő oldalon szakértői vélemények, tanulmányok. Ki visszavonták a 21-est? Jelentéstevő úr, elmondom, de <clears throat> erről már beszéltünk itt. Visszavonom a módosítót, amely a híres kísérleti projekt, kétmilliós projektről van szó. Tartalékban szeretném tenni ezt a kétmillió eurót az előre nem látható eseményekre. Ez nem módosít a visszavonása, mondja az elnök, hanem megváltoztatjuk a célját a, ennek a két millió eurónak. Tehát a contingency reserve-be a 2 millió euró. Az a fett módosítója is a válik. Mindenki megértette, gondolom. Jó. Ezt a módosítót így módon módosítva a szavazásra bocsájtom. Ki támogatja a 2071-est? Ellene. Azt hiszem, hogy ellenőriznünk kellene ezt most. Hát mi csak? Még mindig nem szabad szavaznom, mondja az elnök. Jó, rendben. A szava... 44-en vagyunk, csak 40-en szavaztak, pedig 44-en szavazhatnánk, sajnos nem halljuk a hozzászólót a teremben. Hát szavazzon! Nincs elég szocialistánk. Túl sok a népát, én voltam a plusz. Próbáljon szavazni. Meglátjuk, mit mond a gép. Egyre több szocialista van, jaj, sajnálom. Kérem, tartózkodjanak. Jó. Akkor lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen, 18 nem. A módosítót elfogadtuk. Egy tartozkodás volt. Jó. Azt jelenti, hogy a tartalékra kell rátérnünk. 838 az USA kongresszussal. 838-asról van szó tehát. Ki van mellette? Ellene. A tartalék ellen elutasítva. De vannak megjegyzések. A jelentéstevő támogatja a megjegyzéseket, ki támogatja szintén a megjegyzéseket ide vonatkozóan. Nem? Ja, elnézést, jelentéstevő ellenzi ezeket. A jelentéstevő ellenzi őket. Tehát szavazzuk meg a, jelen, a megjegyzéseket. Ki van ellenük? A többség mellette van, de azért inkább ellenőrizzük. Azt mondanám, elnézést, Helga. Magyarázatra van szükségem. Hol is vagyunk? 8.38. Mondja németül. Németül mondja az elnök úr. Megjegyzések 838. A jelentéstevő ellene van, de kég, mondja németül az elnök úr. A szavazás megnyitom. Nem akarnak szavazni, kedves kollégák. Egyre több szocialista van. Kérem, tartozkodjanak a felesleges szavazástól. Na, Vége van a szavazásnak, 17 igen, 21 nem. A megjegyzéseket elutasítottuk, így módon. Kisebb projektek, ezt a hagyjuk. 228 os oldal az angolban, csak a megjegyzésekről szavazunk, ki van mellettük. Tehát a könyvtári kiadások. Igen, igen. Nem, a, nem jó sort mondott az elnök úr. A 2014-es módosító, könyvtári költségek, megjegyzések, ki van mellettük, ellenük? Tartozkodás elfogadva. szépen, elnök úr! Nem a mi bizottságunk az illetékes, hanem az elnökség. A követ ugyanazt javaslom, hogy a megalapodáshoz tartsuk magunkat, visszavonom ezt a módosítót, és azt javaslom, hogy a 100 ezer eurót tegyük be a kontingencia tartalékba. Túl gyors! Most a 20-12-esről beszél. Úgyhogy írtatom, hogy visszavonták. Egy szóbeli módosítót szeretnék helyébe tenni. Vagy hát ez... Matéra asszony. Sí, presidente. Io... Elnök úr, az aláírók nevében, az 53-as aláíró nevében elmondhatom azt, hogy ezt visszavonhatjuk. Hiszen tudjuk, hogy ez a büróra tartozik, És tudjuk azt, hogyha ezt a kérdést megnyitjuk, illetve hogyha az Európai Információs Pont megnyílik, akkor ez nagyon hasznos lenne. Visszavonjuk a módosítót, és én az aláírók nevében szóltam. Donc, autrement... Tehát, másképp fogalmazva, vannak olyan kollégák, e, elsősorban olaszok, akik módosítót szeretnének benyújtani, azért, hogy az Európai Parlamentnek a nápolyi irodáját finanszírozzák, azért, hogy a földközi tengeri országokkal való együttműködés segítsék elé. E, ezzel kapcsolatban van egy másik módosító, Ugyanakkor intenzív konzultációk után, amelyeket a, a módosítók szerzőivel foglal, folytattunk, amelynek során a szerzők rájöttek, hogy sajnos nincsen jogi alap, sem politikai alap, ugyanis a, nem fordultak az elnökséghez. Példaként a történelemházát említettem, ez az elnökség döntése alatt, alatt meg, megfelelően történt, de itt még nincsen elnökségi döntés. Tehát a módosítók benyújtani, benyújtói, köztük Matira asszony, elfogadta, hogy visszavonják ezt, és a, most nyilvánosan a Költségvetési Bizottság előtt is megtesz, megteszik és a politikai kezdeményezés eh, alapján szeretnék, hogy az elnökség ezt a gondolatot eh, megtartsa, és akkor egy eh, módosító költségvetésben ezt figyelembe lehet venni. Ezt figyelembe véve a jelentést, jelentéstevő úr úgy tűnik, hogy logikus lenne, hogy az önmódosítóját visszavonjuk, vagy visszavonja mert persze ez az ön módosítója, mint mondtam, visszavonom. És szóbeli módosítót teszek, vagy itt, vagy a következő sorban, a 100 millió, 100 ezer euró miatt, és azt javasolom, hogy változtassuk meg a számokat, és a 100 ezer Eh, euró, azaz előre nem látható tartalékokba menjen. Jó? Kért ön is szólt? Nem. Tehát akkor most szavazunk a 2072-es módosítóról szóbeli formájában. De hát, tehát akkor nem Nápolyról beszélünk már, sajnos, sem Kapriról, vége Kaprinak. Ez Isabel Duran és az én szerelmemnek az ideje volt, de hát kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene? Ó, hát akkor most elektronikusan szavazunk. De akkor asszonyom, ön nem szavaz. Mert túl sok szocialista van a teremben. Rendben, lezárom a szavazást. 25-en mellette, 16-on ellene, tehát akkor ilyen formában döntöttünk a kérdés mellett. Akkor most jönnek a digitális és hagyományos publikációk, 20-59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. akkor az összes többi a számokat illetően akkor fagyottá válik, ugye? Akkor a 230-es oldal elején 994-es GUE mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-40 de Van Dalen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 882 konzervatívok mellette ellene tartózkodás elutasítva. 922 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor ezzel a sorral kapcsolatban egyetlen sem fogadtunk el. Jön a következő sor, parlamentárium 901, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor, 231. olna, 995, mellette ellene tartózkodás elutasítva. És a következő is szemináriumok szervezése 2015, ez csak a megjegyzésekkel kapcsolatos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a GUE módosítójáról szavazunk, ezekben is számok vannak. 980 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 828-at visszavonták, ugyanakkor a 884-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor 883 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor a Vandellen is. 232. oldal, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban a 20.07-es, mellette ellene tartózkodás. Tehát akkor 44-43 eltűnik. 41-17 hartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-44 Van Dellen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 902 ellene mellette ellene tartózkodás elutasítva. És a többi azonos módosító is ezzel a sorral kapcsolatban. A politikai alapok 41.18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-45 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 903 mellette ellene tartózkodás elutasítva a többivel együtt. Most akkor a 2010-es, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban ezt elfogadtuk. 982 Goe mellette ellene köszönöm tartózkodás elutasítva. És akkor a következő is. 2004 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a, a váratlan dolgokra való tartalék. A 2008-2009-ről együtt származ, szavazunk mellette. Görán nem, 2008 és 2004-ről szavazunk együtt. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a többi is el van intézve. EMAS mellette, 2011-esnek, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 2060 mellette, ellene ez a létszámtervvel kapcsolatos elfogadtuk. Jó, hát akkor a parlamentet most már megfinanszíroztuk, de azért a jelentésnek még nincsen vége. Most jön a bíróság. 20-23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi fogyottá válik. 20-24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. hat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 345, csak a számok. Bocsánat, ez a jogi, bizony, jogi ügyek. Szerintem a jelentéstevő ellene van. Nos, mellette ellene mindenki. Jó, hát akkor ez eltűnik. 20-30 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 331 Ön a jelentéstevő nem támogatja. Mellette ellene többség elutasítva. Nos, következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ö, 333 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ha jól értem, a 2031, 2032, 2033 mat visszavonták. Akkor jön a 2035. az mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő sor 2036 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő oldal 238-as, 336-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 337 Júri mellette ellene tartózkodás elutasítva. 328 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 339 ugyanaz a többség elutasítva. 340 ugyanaz a helyzet, ugyanaz a többség viszontos, elutasítva. 341 ugyanaz a helyzet, ugyanaz a többség elutasítva. 20-34-est visszavonták, 3-42, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a többség, ugyanaz az eredmény elutasítva. Egy 20-38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-61 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2020, mint az Európa 2020, mellette tart, ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel megvan a sor. A 20-22 mellette ellene tartózkodás elfogadva tehát a többi okafogyottá válik. 41.04 jön, hartunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41.05 mellette, tartózkodás ta, elutasítva. 46.14 Vertman mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel megvan a sor. Jó, a régiók bizottsága, fizetések. A jelentéstevő úr visszavonta a módosítáját. Tehát akkor a 4101-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 4102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2040 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel megvan ez a sor is. Továbbképzés 2037 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2041 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2042 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2043 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2062-t visszavonták, 2044 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2045 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Húsz hatvanhárom mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2048 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2047 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2050 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2064 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Külszolgálat. Először Hartang 4107 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 197-essel kapcsolatban mi a jelentéstevőnek a javaslata? Azt javaslom, hogy fogadjuk el a számokat, de a tartalékot nem. Tehát akkor ezek az összegek belekerülnek tehát a, a költségvetés tervezetben ezek tartalékban vannak, azt javasolja, hogy onnan vegyük ki őket, hogy ebbe a sorba beletegyük. Nos, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Tehát akkor elfogadtuk, hogy a sorba belevegyük. Következő sor 4107 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor. 4107 Hartunk. Mellette ellene tartozkodás elutasítva. Akkor két EFD, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 198-assal kapcsolatban a, azonos azzal, amiről már szavaztunk. Tehát a költségvetés tervezetben van tartalék, eh, ezt vegyük ebbe a sorba Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4107 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Még egy 4107 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szerződéses alkalmazottak. Ez egy új módosító. Nos, megint csak tartalékba teszünk, 199 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanezt tesszük a 200-assal kapcsolatban is, nem? Nem, itt ellene vannak? Tehát az F, a FET javaslata ellen van a Gátyéri úr. Ez a módosító indítvány, ugyanúgy, mint a többi AFET módosító, mi ezt támogatjuk, a jelentéstevő ezt ellenzi, szóbeli módosítót szeretnénk kérni arra, hogy um, a tartalékokat uh, felbontsuk és akkor a szavazás is máshogy alakulhat. Ugyanúgy, ahogy a többi sor esetében a számoknál, kivéve a tartalékot. D'accord. Euh, donc, autrement dit, autrement dit, Másként szólva, a 200-as mellett szavaznak, de a jelentéstevő ellene. Jó, akkor a 200-asról szavazunk. Jelszen asszony. Hát ki nyújtja be szóbeli módosítót? Meg szeretném hallgatni a jelentéstevőt, hogy elfogadja -e, vagy sem. Igen. Igen, igaza van, jelentéstevő úr. Tehát azt javasolja, hogy két részben szavazunk, először a számokról, aztán a tartalékról, igen? Ne, ez nem szóbeli módosító. Tehát akkor egyetértünk, hogy a 200-as módosítóról beszélünk akkor a 200 kapcsolatban a számokat illetően mi a jelentéstevőnek az álláspontja? Tehát most a költségvetésnek a restaurálásról van szó, és utána szavazunk a tartalékról. De hogyha nincs több szám, akkor nem lehet már mit tartalékba tenni. Tehát akkor ki szavaz mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Még négyen nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 19-en ellene, tehát akkor elutasítottuk. Akkor a tartalékról érdemes szavazni? Nem. Na, hát akkor nincsen tartalék. Akkor jön a 201-es, ugyanez a helyzet itt is. Tehát akkor ugyanaz a szavazás? Jó, ki van mellette, ellene. Valaki változtatott a szavazásán? Tehát akkor ugyanaz a ö, többség, tehát nem érdemes elektronikusan szavazni. Ezt is elutasítottuk. Most jön a 2066 mellette, ellene. Nem, elektronikusan szavazunk. Tehát 2066. Úgy tűnik, hogy vegyes érzések vannak ezzel kapcsolatban. Nos, akkor ébresztő szavazzunk. Lezárom a szavazást. 17 pour, 19 contre. Amendement rejeté. Elutasítottuk. Nos, akkor 41.08-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202-es. Ez egy új ö, művelet. Ez, el, el, jelentéstevő úr. Tehát ez ugyanaz, mint előtte, ugyanaz a többség? Fernandes úr most akkor mellett, mellette van? Jó. Tehát akkor a ki a költségvetés tervezet restaurálása mellett, mellette ellene, köszönöm. Tehát a számokat illetően többség van. Most akkor a tartalékot is javasolják? Ezt senki se javasolja. Pour lever la réserve. Bon, alors pardon. Jó, akkor hogy felszabadítsuk a tartalékot. Nos, mivel a módosítóban gondoskodtak a tartalékról, a jelentéstevő meghajolt a szocialisták érvei előtt, tehát akkor kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Nos, hát akkor nincsen tartalék. Ugyanakkor a 4296 ott Gressla asszony javasol egy tartalékot, és a jelentéstevő mellette van. Tehát kiszavaz mellette, ellene, Akkor elektronikusan szavazunk, hogy lássuk, hogy tartalékba tesszünk-e valamit. Megnyitom a szavazást, lezárom. 24 mellette, 15 mellette, tehát akkor 2 millió 500 ezer tartalékba kerül. Következő sor 45 8 mellette ellene elutasítva. 203. Először az összegekről szavazunk. Tehát akkor a költségvetés tervezett helyreállításáról mellette, ellene elektronikusan szavazunk. 203-ról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Húsz-húsz, elutasítva. Tehát akkor nem kell a tartalékról szavazni. 4108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Még egy 4108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor, 204, külügyök, ugyanaz a probléma. Először a költségvetés tervezett helyreállításáról mellette, ellene elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a 204-esnél tartunk a költségvetési tervezet számairól, tehát a helyreállítás. Szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellenet, tehát akkor nem lesz tartalék. 205, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a többség. Ha valaki meg akarja változtatni a véleményét, szóljon. 206, ugyanaz a helyzet, 207, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a többség. Elutasítva. 210, ugyanaz a helyzet, ugyanaz az álláspont, ugyanaz a többség elutasítva. Van egy kísérleti projekt, de ezt már lefettük. Akkor jön a 3000 ezres, 2051 mellette ellene elektronikusan szavazunk, mert nyilvánvalóan ki, különböznek a vélemények. Tehát 2051-ről szavazunk, megintom a szavazást, lezárom. Tizenhat mellette, 23 ellene elutasítva. Ezért 4109-ről is kell szavazni, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor jön a 209-es. Először a számokról szavazunk, és aztán a tartalékról. Számokról jelentéstevő úr mit gondol? Önnek megadom a szót elfogadom a számokat, és azt javaslom, hogy az 5 millió, ez ugye a 3000-es sor. Ez a 3000-es. És a 209-es módosító. tehát hogy 5 milliót felszabadítanak. Jó, akkor kétszer, két részletben szavazunk. Először a számokról, aztán majd meglátjuk a tartalékot. A számokat kapcsolatban, ha egyetért a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, tehát E, Ez akkor benne van. Most a tartalékokról. Azt javasolták, nos, ott, ahol azt javasolták, hogy 13 milliót tegyünk tartalékba, ha jól tettem az előadót, tartalékba helyezünk csupán 5 milliót. és azt, azt mondjuk, hogy az Arab Emirátusok delegációjának rendelkezésre bocsátjuk. Ki támogatja ezt a javaslatot? Időre van szükségük? kérdezi az elnök. A jelentéstevő azt javasolja, hogy helyezzünk tartalékba 5 milliót, nem 13,5 milliót, hanem csak 5 milliót. Ez az 5 millió euró Na, tehát 5 millió, kérem szépen, 5 millió euróról van szó, amelyet az Egyesült Arab Emirátusok delegációjának adunk ki. Jó, rosszul értettem el, el jelentéstevő úr. Én, mint mindig, kompromisszumra kész vagyok, és azt gondoltam, hogy globális kompromisszumra lesz lehetőség. Én inkább most akkor visszavonom a szobeli módosítót, úgy látom a kompromisszum nem alakul ki tehát. A 13,5 milliós tartalékról kell szavaztatnom. Ugye? Helyreállítottuk az EKT számadatait. Tehát a, még egyszer, a 13,5 milliót szeretném elfogadatni mellette. Ellene a szocialisták egyedül vannak, tehát elutasítva. Nincs tartalék. De, tartalékban van téve? Bocsánat, van 13,5 milliós tartalék, elnézés mondja az elnök. A módosítót elfogadtuk, tehát 13,5 milliót teszünk tartalékba. A végén már nagyon nem tudom követni, mondja az elnök. Most pár kedves kollégák, a végéhez közeledünk. Hártongó 4109-ese. Elnézést, túl gyorsan akarok haladni. 257-es, ugye a külső 2053-as mellette. 2053-as. 2053-as. Mellette ellene? Hát szerintem ellenőrizzük a 2053-ast. Szavazzanak, a szavazás lezárom. A szavazás lezárom. Hol is vagyunk? Lezártam a szavazást. Eredmény? 20 igen, 19 nem. Elfogadtuk. A következő okafogyottá válik 209, nincs már számokról szó, de a tartalékról szavazni kell, jelentéstevő úr, ugye? Ugyanaz. Ugyanaz. Akkor le van fedve. A 23-as az összeset lefedi. Jó. Most pedig rátérünk a 3002-es sorra, 2054-es. 2054-es mellette. Ellene Mm, szerintem ellenőrizzük, mert a egy szavazaton múlna. 54 es a szavazást. Kérem, gyorsan-gyorsan szavazzanak. A szavazást lezárom. Kérem, tessenek apadni. 21 igen, 19 nem, a többség igen. Szaros volt. Okafogyottá válik a többi, ugye? 3003-as, 52 es mellette, ellene, tartozkodás, ez a többség, ugye az előző közképe senki sem változtatott az álláspontján, elfogadva a többi okafogyottá válik. 3004-es sor, 2056-os mellette, Ellene. ugyanaz, senki nem változtatta meg a véleményét, elfogadva a többi okafagyottá válik. 4109 mellette, ellene, köszönöm, Elutasítom. Most pedig az utolsó sor 2065-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az utolsó módosító nem tudom, hogy meg kell -e szavaztatni, mellette, ellene, elutasítva. Köszönöm szépen, befejeztük. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek. Szeretném jelezni, hogy a jelentőstevők és jó magam 14 órakor sajtótájékoztató mutatjuk be az eredményt. Azt hiszem, hogy valóban méltó hozzánk ez az eredmény, mert megtaláltuk az egyensúlyt a komoly, szükséges dolgok között, és az ambiciózus célok között. A bizottság tagjait és a tisztelt látogatókat, akik nem koordinátorok, kérem, hogy hagyják el a termet. Néhány perces szünetet követően Heimer Bőgével közösen megnyitjuk a koordinátori ülést. Az állásfoglalásról október 11-én fogunk szavazni. Tehát az állásfoglalásról az október 11-i ülésen szavazunk. Kettő perccel felfüggesztem az ülést.